Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülésen elfogadott szövegek rendelkezésre állnak, vannak -e kifogások ezzel kapcsolatosan, úgy tűnik, hogy nincsenek. Akkor ezt így engedélyezzük is, és